Welcome everybody. I very happy to be in. Üdvözlöm Önöket. Üdvözlöm Önöket. Öröm és megtiszteltés, hogy öt, négy szakértőnket üdvözölhetem itt a pulpituson. Egy olyan témában, amely rendkívüli fontosságú és kényes téma is. Érzékeny téma Európa a parlament szempontjából, és azon belül a oktatási kulturális rendszerek szempontjából a tagállamokban. Ez nem más, mint a, a fellépés és megelőzés a fiatalok radikalizációjával szemben. Olaszul folytatom, ha megengedik. Kérem, vegyék fel a fejhallgatóikat, ha nem tudnak olaszul. Questa, this hearing, hmm? okay, four, no, is it for you is one maybe. One o one, no, of two, in English. Sì, sì, sì, sì. Allora, mh, mm, scusate, ma prima di cominciare... Elnézést, de mielőtt elkezdenénk, tájékoztatom a kollégákat arról, hogy ami a koordinátorok ajánlásait illeti, amivel beszéltünk, a döntés, illetve a határozat csomag e-mailben kerül továbbításra, és hogyha nincs ellenvetés jóváhagyásra kerülnek. Most pedig áttérünk a nyilvános meghallgatásra a radikalizáció megelőzéséről Európában, és vendégeinket szeretném tájékoztatni, bár tudják, csak emlékeztetésképpen mondom mindannyiunknak, hogy ez a téma nyilván rendkívül fontos volt a Kulturális Bizottságban, ezért is választottuk, de volt a Libében egy ö, ö, saját kezdeményezésű jelentés ebben a témában, és nem most lesz a szavazás erről, hanem október 19-én elnapolták ugyanis, úgyhogy beilleszkedik pontosan nem csak a mi, hanem egy másik nagyon fontos szakbizottság témakörébe is, ebben a rendkívül fontos témában. Nyilván önök is tudják, hogy a párizsi eseményeket követően ami rendkívül felrázta a, nem csak a francia, hanem az európai közvéleményt is. Ezt követte a nem hivatalos miniszteri csúcs, ahol született az úgynevezett Párizsi nyilatkozat. És pontosan azért, hogy a közös, kölcs, közös értékeket, a, az oktatáson keresztül történő interkulturális értékek támogatását, hogy elkerüljük a szélsőséget, mert ami aztán időnként fegyveres, szélsőséges viselkedésbe torkolik. Ott van például a, a párizsi külvárosi konfliktusok sora, de nyilván nagyon sok más országban is hasonló eseményekre került sor. Tehát úgy hiszem, hogy ez a téma az egyik legfontosabbá vált az európai politika téma körében, mert ugye van a kulturális aspektusa a biztonságpolitikának, ami elég nagy kihívás előttünk. Olyan helyszínekre van szükség, tehát ahol találkozhatnak a közös európai értékek, az alapjogok, az emberi jogok, amelyek rendkívül fontosak. A radikalizáció az új generációk körében rendkívül aggasztó jelenség, és ezért mindannyiunknak megfelelően kell megérteni és fellépni, illetve megtalálni azokat a megfelelő politikai válaszokat, amelyek mindenkinek segítséget nyújtanak ezen a téren, és főleg például az oktatókra gondolok itt, de nem kizárólagosan. Úgyhogy a kérdésünk az, hogy a kulturális, gazdasági, szociális, politikai gyökereket hogy lehet megközelíteni, amely a radikalizációt, radikalizációt okozzák, és aztán a szélsőséges erőszakot szülik. A jelenlegi migrációs kihívás nem csak migrációs érdekű, hanem humanitárius sikon is nagy. Az integráció ezen új dimenzióját hogyan lehet konfliktusmentesen elérni, és hogyan lehet hidakat verni a kultúrák közé. A weben is megtaláljuk a szélsőséges radikalizációt, például az én hazámban is, és Franciaországban is, sőt, több más országban is kezdenek megjelenni olyan dokumentumok, amelyek arról szólnak, hogy az interneten hogyan lehet a, az úgynevezett alkotmányt megvédeni a szabadság korlátozása nélkül, de az átláthatóság biztosításával, és a cél az, hogy csökkentsük ezt a szélsőséges erőszakot és radikalizációt. Ami minket illet, szeretnénk a libe álláspontját támogatni, a kulturális oktatási oldalról megközelíteni ezt a problémát, úgyhogy már is szeretném bemutatni szakértőinket. Kán asszonyt szeretném először is bemutatni. Azt hiszem nem jó papír van előttem. Ki eh, egy direktor. Köszönöm. Aki igazgatója és ö, ö, társalapítója az Inspire szervezetnek. Ő elmondja majd, hogy a civil társadalommal hogy tud együttműködni, itt óriási forrásokat lehet megtalálni, főleg a nőkkel, az iskolákkal együtt. Aztán Krisztensen úr, aki tanácsadó, független tanácsadó a történelem oktatásának témában, témájában, és a kérdés az, hogy a történelem ma mivel tud hozzájárulni a radikalizmus eh, megelőzéséhez. Az Euroklió képviselőjéről van tehát szó. Rendkívül fontos téma ez mai eszmecserénk során. A két eladást követően lesz egy fél óránk a kérdésekre, majd további két előadást hallgatunk meg. Először Thibaut de Montbrial ügyvéd urat hallgatjuk meg, aki elnöke és alapítója a belbiztonsági francia központnak, aki a kulturális és területi szeparációról fog beszélni, illetve Guy Berger, aki az UNESCO-t képviseli, a szólásszabadság és a médiák fejlődésének osztályát. Ő az igazgató. Sajnos nagyon kevesen vagyunk itt jelen, mert valószínűleg már sokan elmentek a frakciók képviseltetik magukat, és rendkívül érdeklődéssel ö, hallgatják önöket. Most Kán asszonynak meg a szót, adom meg a szót, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen a bevezetőt, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani a Kulturális és Oktatási Szakbizottságnak, hogy ö, megadták a lehetőséget arra, hogy a radikalizációval kapcsolatos véleményemet elmondom. Egyetértek a szakbizottság véleményével, melyet a Libe szakbizottság számára alkotott meg idén szeptemberben. Nagy öröm volt a számomra, hogy azt láttam, hogy az első javaslat kimondja, hogy a tagállamoknak a szabadságot, emberi jogokat, egyen, esélyegyenlőséget, az emberi méltóság tiszteletét kell szorgalmazniuk. Az Európai Unió így válaszol arra a kötelességére, hogy tisztetben tartatja az alapvető jogokat, szabadságokat és állampolgárainak a biztonságát. A 12. pontra szeretnék összpontosítani, abban azzal, hogy a szakbizottság hangsúlyozza, hogy a nők milyen szerepet játszanak a családi egység belüli radikalizáció megelőzése szempontjából. Ez egy kis mondat, de kimondja, hogy a nők miért számítanak ilyen tekintetben. Szeretném bebizonyítani azt, hogy azáltal, hogy a nők kezébe adjuk a hatalmat, és bevonjuk őket a társadalom munkába, megelőzhetjük az extrémizmust sokszor nem veszik figyelembe, vagy nem értékelik megfelelő módon a nőket, például a kormányokban és a politikában. Beszélek arról is, hogy az oktatás révén hogy lehet a radikalizációt meggátolni, és hogyan lehetne az ötleteket, gondolatokat, véleményeket nyitottan megtárgyalni, figyelembe tiszteletben tartva az alapvető jogokat. Az oktatás, az iskolák ilyen tekintetben létfontosságú szerepet játszanak ebben a folyamatban. Nagyon röviden beszélnék a szervezetemről, az Inspire-ról, ez NGO és civil szervezet. Az Egyesült Királyság kormányának egy terrorizmus ellenes stratégiája van, ez a megelőzésre, az előmozdításra, felkészítésre és védelemre összpontosít. A mi szervezetünk a radikalizáció megelőzésére összpontosít, valamint arra, hogy a szélsőséges narratívákat meggátolja. Mi alulról felfele közelítjük meg a kérdést, és nem felülről lefele civil társadalmi szervezetként közvetlenül dolgo, együttműködünk a muzulmán szervezetekkel, közösségekkel. A muzulmán szervezetek hangja és szerepe létfontosságú. Az ISIS és az Al-Qaida extrém ideológiákat használnak fel, és vannak különböző szélsőséges csoportok, amelyek nem különböztetik meg az iszlámot, nem különítik el az iszlám szélsőségességtől az olyan muzulmán hangok, mint a mi hangunk, ezeket próbálják, ezek ellenében próbálnak meg eljárni. A munkánk egy része az, hogy a Daesh ideológia, valamint az ISIS és az Al-Qaida ideológiája elleni kommunikációt folytassunk. A muzulmán civil szervezetek létfontosságú szerepet játszanak, mert a rendőrség, a kormányok és más ügynökségek nem fognak tudni ezen a területen vezető szerepet bejátszani az iszlám vallási szövegeket és az intellektuális hagyományt használják fel. A nőket nem tanítják meg megfelelően eljárni az extrém ideológiákkal szemben, és azt mondják, hogy a gyerekeket sem tanítják meg, ennek egy sor oka van, például a gyenge vallási intézmények, oktatás, valamint a nem megfelelő vallással kapcsolatos oktatás. Nagyon sok mindent kell még ilyen tekintetben megtennünk. Az inspire 2008-ban alapítottuk, extrémizmus ellenharcoló szervezetként és nőjogi szervezetként. Azóta iskolákkal, tanul, tanítókkal, rendőrséggel, helyi és központi kormányokkal, önkormányzatokkal és mozulmány közösséggel dolgoztunk egy. 2011-ben volt egy kampányunk, erőszak elleni dzsihád, ennek két célja volt, az egyik az, hogy a szélsőségességtől visszakapjuk a dzsihád szót. A dzsihád azt jelenti, hogy egy igazságos ügyért harcolunk, és az erőszak ellen főleg mi a nők és a lányok elleni erőszak ellen harcolunk, és a terrorizmus ellen. A nyilatkozatot 32 ország írta alá a világ minden táján, és a, tudosított róla a New York Times, a The Guardian, valamint a The National, az Egyesült Arab Emirátusokból és más országokból is. A kampányt muzulmán nők vezették. Aktívak vagyunk a ö, szociális hálóban, a szociális ö, közösségekben is. Ö, Egyébként ezt a, ezeket a médiumokat használják a radikálosok is. Én írtam egy levelet, mert szerettem volna elrettenteni fiatal lányokat attól, hogy az ISIS-hoz csatlakozzanak. 45 000-szer olvasták ezt el 72 óra alatt a levél pontról pontra leírta, hogy miért álszent és hazug a Daesh ennek pozitív volt a, erre pozitív volt a visszajelzés. Az egyik legutóbbi kampányunk az ISIS úgynevezett kalifátusa kapcsolatos nyilatkozatára adott válasz volt. Nőkként elfáradtunk, belefáradtunk abba, hogy a, arra várunk, hogy a férfiak átvegyék a vezető szerepet, mert rájöttünk arra, hogy az ISIS milyen veszélyt jelent a gyerekeink, családaink, közösségeink számára. És ezért szerettük volna hangunkat erőteljesen hallatni. Ezt a kampányt a múlt évben indítottuk el, és Theresa May belügyminiszterünk is támogatta. A, ő beszélt is a rendezvényünkön a brit Sun Newspaper felhasználta a kampány fotónkat, itt mutatom is ezt, egy muzulmán nő, aki ábrázol, és azt mutatja, hogy a brit muzulmán nők elégedettek a helyzetükkel olyan értelemben, hogy nem látnak ütközést, aközött, hogy egyben britek és muzulmánok is. A Sun napilap lehozta ezt a képet, és írt arról is, hogy az izlamofóbia ellen is fel kell lépni. A tunéziai merényletet követően a Sun egy gyűlölet elleni manifestumot fogalmazott meg, és arra kérte a briteket, attól függetlenül muzulmánok vagy nem muzulmánok, hogy írják alá a demokráciával, toleranciával kapcsolatos nyilatkozatot online. Nagyon pozitív volt a visszajelzése a Sun. Egy jobboldali mm, napilap, de megfelelő nyelv használatával hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a muzulmán közösség, anélkül, hogy bárkire is újra mutogatott volna, és azt mutatja, hogy csak közösen tudjuk leküzdeni a szélsőségességet. Egy muzulmán szervezettel járt el a napilap együttműködve és a nem muzulmán britek számára is üzentek, akik nagyon fontosak az ország szempontjából a nagyon sok újság problémás közösségként szeret a muzulmán közösségre tekinteni, a szám példájából tanulhatnak. A médiának tudnia kell, hogy milyen szerepet játszanak a szélsőségesség elleni harcban, de emellett az emberi méltóság, egyenlősség és diszkrimináció ellenesség harcában is és ha nem idegenítjük el az ilyen közösségeket, akkor sikerül véget vetnünk a szélsőségességnek. Anglia és Wales nyolc városában látogattunk el a kampányokkal, azért, hogy a muzulmán nőket teológiai kommunikációra tanítsuk, arra, hogy hogyan kell kommunikálni a szélsőségekkel szemben, hogy őket különböző ügynökségekhez irányítsuk, hogy az ügynökségek és a közösségek erőteljes partnerséget építsenek ki, hogy ezek a nők a saját közösségükben vezető szerepet játszhassanak. A nők a radikalizáció megelőzésében nagy szerepet játszanak. Láttuk, hogy a nők hajlandóak fellépni az olyan férfiakkal szemben, akik gyűlöletbeszédeket tartanak. A nők készen állnak arra, hogy formális struktúrákon kívül is védjék a közösségüket. Segítenek, de gyakran nem vesszük figyelembe az ő képességeiket. Anyaként képesek a sérülékeny egyének, egyéneket beazonosítani, és a radikalizáció első jeleit ők látják is, ha erre megtanítottuk őket. A brit muzulmán és az európai muzulmán azonosságot erősíthetik. Emellett a fiatalok az extrém kommunikációval szembeni ellenálló képességüket is tudják erősíteni. A 21. század Európájában a megfelelő oktatás elérhetjük azt, hogy a jövő generációiban az extrém módon értelmezzék az iszlámot. A nők azok, akik a szélsőségesség ellen a leginkább fellépnek, és ők azok, akik a gyerekeket meg kárván védeni, lépni fognak. Van ilyen ügynökségek korábban Angliában nem kapcsolat, kapcsolatban a nőkkel, hanem a közösségi vezetőkkel, akik eh, sokkal inkább elzárták a nőket, mint megnyitották fel az utat. Ez ugyan lesz, kezd változni, ám sok ügynökség most kezdi belátni, hogy ahhoz, hogy nőkkel dolgozzanak, közvetlenül el kell érjék a nőket, és nem a közösségi vezetőkkel kapcsolatban lépniük, akik általában nem megválasztott, nem számunkért vezetők. tagállamok kell megvizsgálják, milyen stratégiát keresnek ahhoz, hogy a nőket elérjék, hogy a nők hangját meghallgathassák a radikalizálás elleni küzdelemben a közösségben. A nők azért is inkább beszélnek, mert ők érzik, hogy a szélségesek az ő jogaikat sértik. Általában a, a vallásos e, szélségesek először azt teszik, hogy azonnal megcsavítják a nők jogait, a hatalomra kerülnek. Ezt be kell látni, ezért fontos a nők számára, hogy a radikalizációt meg, megállítsuk, hiszen ez a nők jogait védi. Christopher Woodan könyvükben például azt arról írnak, hogy azok az országok, ahol terroristák működnek, azok, ahol a nők marginalizáltak. Összefüggés van tehát a kettő között. Elizabeth Coleman például azt írja, hogy azok a társadalmak, amelyek a nőket felhatalmazzák, azok gazdagabbak lesznek, jobban irányítottak, jobb kormányjal bírnak, és kevésbé kiszolgáltatva a szélségeseknek. Ez ellenkező esetben a nők hangja el, elhalkul, ezek az országok szegényebbek lesznek, korruptabbak és nyíltabbak az, a szélségesek ellen. Tehát a fő üzenet az, hogy nem csak a társadalmat erősíti a nők jogainak erősítése, hanem a szélséges elleni fék is egyben. Nagyon sok szakpolitikus igyekezett eh, megállítani a radikalizációt, és eh, azonban általában csak a biztonság szemszögéből vizsgálta ezeket a helyzetet, holott van korreláció a, a nő joga, nők jogok erősösnek hiánya és a szélsőséges hatalom terjedések között. Ezért fontos a fenntartható békeépítés, ezért 2000-ben az ENSZ biztonsági tanácsa elfogadta a 325-ös határozatát, amely rámutat a nők szerepére a konfliktusok rendezésében. Tehát a, a nemzetközi közösség sok esetben nem értékeli azt a munkát, amit a nők végeznek ott helyben a terepen. Nigériában például hogyan lehet nem észrevenni a nőket? Ahol a Bokar Harum 300 nőt ölt meg, és a kormány nem lép közbe nők hívták fel először, emelték fel a hangjukat, ezrével jöttek keresztény és muzulmán nők az utcára Nigériában, hogy fellépjenek a Boko Haram és a szélséges ellen. Hogy lehet szemet húzni a, a pakisztáni Aman Onisa ö, példája előtt? A, vannak tagállamok, ahol fellépnek a nők támogatásával a, a szélségesek ellen, és ezt kell erősíteni. Annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség szavakban vállalja a békeépítésében a nők bevonását, mégiscsak 4%-a a nőknek vesz részt a, a béketárgyalásokon. Sokszor az erőszak elleni stratégiák nem veszik figyelembe azt, a, azt az erőt, amit a nők képviselnek. A szélsőségesek ugyanakkor látják azt, hogy a nők milyen szerepet játszanak a társadalomban, ezért gyűlölik olyannyira a nőjogi aktivistákat, és ezért vesz, fenyegetik a nőket a szélsőségesek. Mert hogy a nők tudják leginkább fenyegetni a szélsőségesek hatalmát. Ez, a nők azok, akik személyes áldozatokat hoznak, hogy megállítsák a radikalizációt. Kevés időm van, úgyhogy csak az iskolák szerepére koncentrálnék most. A brit kormány most volt egy jogszabályt, amely kötelezően jogszabályban határozza meg az iskolák szerepét, abban, hogy megakadályozza a terrorizmus terjedését. Egy, szél, szél, egy sor testület felállítását jelentette ezt. Van egy Shannon nevű kormányprogram, amely a 18 év alatti fiatalok képzését, oktatását irányozza elő a radikalizmus elleni felvilágosításban a Channel egy olyan példát alkalmaz, hogy egy való életből vett példa, Laila példáját mutatja be, aki 17 éves korában mérnökként kezdett tanulni. És aztán elkezd elhanyagolni a tanulmányait, eltávolodott a barátaitól. A tanárok észrevették, hogy megváltozott a viselkedése, és aztán, ahogy mondta Leila, a nyugati szekuláris oktatás nem biztosít neki helyet a Mennyországban, ezért iszlám oktatásban kell részt vennie. Mi történt aztán Lailával ezután? Az iskola belátta, hogy szegynek kell támogatást, konzultáltak a szülőkkel, merősítettek, mit csinálnak a lányokkal. A Channel iskolai kormány felvekesebb programba utalták, ahol nők, iszlám teológus nők oktatták és a, eh, felolgasították a szélsőségesek veszélyéről. A rendőrséget nem is kellett értesíteni, így módon sikerült megakadályozni egy esetben a radikalizációt. Eh, az egy egyetemleges ember érték oktatásával és az extrém ideológiák elleni felderítéssel tudnak az angol iskolák fellépni, és az alap brit értékeket terjeszteni, amely a demokrácia, a jogállamiság, az egyéni szabadságjogok és a tolerancia egymással szemben, független a vallástól és a hittől. És az iskolák egyfajta garanciaként látják ezeket a programokat, mert az iskolák is meg kell, ahogy meg kell védjék az embereket a gyermek erőszak ellen, a szexuális erőszak ellen, a kábítószeres erőszak ellen. Ez is még egy olyan garancia, amit az iskolának kell biztosítania, a gyermekeket megvédendő a radikalizálás veszélyétől. Tehát kell képezzék a tanárokat, hogy felismerjék a jeleit ennek a folyamatnak, megfelelő szakpolitikájákat kell beindítsanak, és szemtes technikai eszközökkel is kell ezt erősíteni. Nagyon pozitív lépés ez a brit kormány részétől, hogy jogszabályi kereteket teremtett ennek. 600 igazgatót oktatott a mi szervezetünk ebben a programban, a radikalizáció veszélyére felhívva a figyelmüket, meg a szülők figyelmét. Ez mutatja, hogy belátták a veszélyét és a jelentőségét mindennek. A Prevent Duty program nem arról szól, hogy, hogy, hogy rendőrség figyelni az embereket, hanem arról, hogy tanácsot adunk. Nem szabad félreérteni ezt a programot, garanciát nyújtunk, és nem kémkedünk az emberek ellen. Fontos, hogy az iskolák megnyíljanak a párbeszédet, és ne zárják le a párbeszédet. Az iskolák lehetnek az egyetlen helyek, ahol, ahol a fiatalok támogatást kapnak a szélséges nézetekkel szemben. Volt példa arra például, hogy egy szélső jobboldali gyerek, a szülő, szülő, szülő voltak a gyereknek, és csak az iskolában talált támogatást. Ez ellen ugyanígy igaz ez a, a szélséges muzulmán iszlamista ideológiák ellen. Az intolerancia, a, a, a gyűlölet és a, a, a mások dehumanizálása elleni felbőgésítás nagyon fontos feladat az iskolában. Befejezvén, sok idő kell majd ahhoz, hogy kibontakoztodjék ez a képzés, ez év július elsőjén indult. Azonban meg kell látni, mi a különbség a szélsőséges nézettek és a, a, a normális ö, muzulmán gyakorlat között. Ha a gyerek imádkozik, vagy egy gyerek ö, fejkendőt hord, az nem azt jelenti, hogy szélsőséges nézeteket vallana. Ezt tudnia kell a tanároknak is, mert különben ö, hibákat ejtenek és elidegenítik a, a muzulmánokat még jobban, mint most történik. Az iskolák tehát rendkívül fontos szerepet játszhatnak mindenben, megvédve a radikalizációtól az embereket, felépítve a fiatalok ellenálló képességét ebben, szembenézve a szélsőséges nézetekkel, és megadva a gyerekeknek az eszközöket, hogy kritikusan ö, ö, tudják elemezni, értelmezni, amit olvasnak. Very, very to hear you Elnézést, kicsit késésbe vagyunk, nagyon érdekes volt önt hallgatni azt, amit mondott személyes és elméleti megközelítését ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ez nagyon érdekes volt, főleg ami a nők stratégiai szerepét illeti. A civil szervezetek, az iskolák szerepe is nagyon fontos. És nagyon fontos ez, ez a befogadó megközelítés, a médiák feladata és az interneté. Gondolom, hogy sokuk számára az iskola az egyetlen hely, ahol végül is a szélsőségektől megszabadulhatnak. The second uh, uh our speaker is... Második hozzászólónk, de nem, nem, bocsánat, elnézést kérek, Krisztensen úr következik, öné a szó, aztán jön a kérdések feltevésének lehetősége ladies and gentlemen. Elnök asszony, hölgyeim sem, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a történelem oktatás különféle módjait, amelyek segíthetnek a radikalizáció elleni fellépésben és megelőzésben. Lássuk először ezt az idézetet. Ha találkozunk mások történelmével és mások narratíváival, amelyek mondanak a miénknek, ezzel a, a, az ezzel a betekintéssel a saját attitűdjeink is változnak, és ez erősíteti a toleranciát. Should work. Does not. Okay. So, um, This is a um, title of my presentation. Ez a címe. Mit tehet a történetmutatás, hogy járult hozzá a radikalizáció megelőzéséhez? Azért vagyok itt, mint az Euroclio, az Európai Történelem Oktatók Szövetségének képviseletében vagyok itt. Az Euroclio 48 független tagszervezetből áll, történelem és állampolgári ismeretek oktatásával folytott 28 tagállamban, ö, szervezetből 47 tagállamban. Március 17-én az EU oktatásügyi miniszterei találkoztak Párizsban, és megállapodtak egy deklarációban, amely felhívás is cselekvésre, azért, hogy megerősítsük az oktatás szerepét, az állampolgári ö, ismeretek és a ö, béke, tolerancia, diszkriminációmentesség közös értékének erősítésében, a társadalmi kohéziót erősítve, segítve a fiatalokat abban, hogy nyílt szellemű, felelős ö, tagja legyenek sokszínű és ö, integráló társadalmainknak. Az Euroclio Dániai konferenciáján néhány héttel később 157 történelem és ismertek oktató 40 országból egy közös válasz dolgozott ki a Párizs deklarációra. Ez volt a Helsinkor deklaráció. A fő üzenete ennek a deklarációnak az volt, hogy a Párizsi deklaráció cselekvésekre hív fel, és ez fontos, és a történelmoktatás ebben kult szerepet játszhat. Ez pedig visszavisz bennünket az Európlió alapgondolatához. Hiszen a misszió küldetésünk az, hogy támogassuk egy felelős, innovatív történelem, kulturális örökség és állampolgárait ismeretek oktatást, amely kritikus gondos, gondolkodást, békét, stabilitást, demokráciát, egymás kölcsönös tiszteletét irányozza elő. A felelős történelmoktatás címe alatt azt értjük, hogy segítenünk kell a diákot, hogy megértsék, hogy a történelem egyfajta értelmezés. A történelmi forrásokban talált hivatkozások alapján lehet jó érveket és kérdéseket feltenni. Ugyanakkor történelmi hogy összetett folyamat, minden kérdé, nem válasz új kérdéseket vett fel, többféle szintje és viszonyrendszer van a történelem összességének, egyfajta narratíva, összetett narratíva összessége. A történelem pedig érték alapú, a ma érvényesülő relevanciák és értékrendek alapján értelmezzük a történelmet mindig. Tehát egyfajta sok perspektívás, vagy több multiperspektívás megközelítést kell alkalmaznunk. Ahhoz, hogy a, a történelmi kultúra a tudományos történelem és kutatás, a történelem politikai használata és fel, félrehasználása értelmezhető legyen, ehhez úgy kell képeznünk a diákokat, hogy egyfajta tanult, értékelő történelem, tudat, történelem tudatuk legyen. Hogy összefüggésében lássák tehát a történelmi narratívákat. A résztvevők a Helsingori konferencián a következő célokat tűzték ki a Párizsi deklarációval kapcsolatban, a történelmutatás tekintetében. Ahhoz, hogy a Párizsi cselekvési felhívás válaszolni tudjunk, új oktatási eszközöket és forrásokat kell megtalálnunk. Támogatnunk a reformokat, a hivatalos tanrendek és a vizsgarendek körében a párbeszéd és együttműködés hálózatait kialakítva az együttműködés érdekében. Ahhoz, hogy ezt meg, megléphessük, diákközpontúbb oktatásra van szükség az identitás kérdéseit, véleményalkotás, információ kérdéseiben a digitális korban. Az együttműködés és a minőség pedagógiáját kell bevezetni, olyan történetásra van szükség, amely a sokfélesége is ö, reflexív. A Helsingor deklaráció üzeneteit, amit idéztem, ezek olyan meglátásokon alapulnak, amelyek az európai történelmoktatás mai állapotából indulnak ki. Több országban azt látjuk, hogy a történelem tanterv céljai olyan koncepciókat tartalmaznak, mint kritikus gondolkodás, állampolgári képzés, demokrácia képzés, tolerancia, sokféleség. Ha a, pedig a tanterv utolsó oldalára alapozunk, sokszor hivatalos e, vizsgát írnak elő központi tanterv alapján, amely voltak éppen nem más, mint hogy vissza kell mondani a háborúk politikai adatokat, dátumokat a tankönyvből. Tehát nem illeszkedik a cél és a kimenet, az a vizsga követelmény egyik oka annak, hogy a Dán oktatás, történelem tanárként én vizsgáltam a Dán tantervet, a, nyílt, a, a tanterv nyitómondatában ugyanazok a koncepciók találhatók, mint Európában máshol is, kritikus gondolkodás, állampolgárismeretek, demokrácia, tolerancia, sokféleség tiszteletben tartása. De amikor a vég a záróvizsgát, a követelményeit nézzük, azt látjuk, hogy, he, hogy egy olyan tanterv alapján állapítják meg, ahol a diákok és a tanárok együtt határozzák meg a tananyagot, szóbeli vizsga ez, és a célokra vizsgál és értékel a diákoknak, érvelnie kell, vitatkozni kell tudni, ebben áll a lényege a vizsgának találtam néhány olyan tantárgyat, amely közös és amelyet a párbeszédek során, amelyek párbeszédek tárgyát jelentik, a kulturális ismeretek, azonosság, migráció, demokrácia, közel-kelet kérdései, ezek olyan témák, amelyekkel foglalkozunk a tantervben. Ez egy próba a Dán minisztérium számáról, hogy a célokat az értékelési kerethez igazítsuk. Emellett elmondhatjuk azt is, hogy a fő célunk az, hogy a tanteremben a mindennapi életet kell tükrözni és ennek a társadalmi életet kell tükröznie. A kulturális miniszterünk gondolata ez. Ha megnézzük a Párizsi nyilatkozat idézetét, és megnézzük azt, hogy mit mondtak a Dán tanulók, egymás mellé helyezve megnézzük ezt a két idézetet itt, és nem feledve a Dán gyakorlatot, akkor a következő következtetésre juthatunk. A történelem oktatása jelentős módon hozzájárulhat a radikalizáció megelőzéséhez. A prezentáció alapján a Kulturális Szakbizottságnak a következő ajánlásokat adjuk át. Javasolják az Európai Bizottságnak, hogy az Erasmus Plus mobilitási szabályait egyszerűsítsék, hogy az oktatók jobban tudjanak kezdeményezni, annak érdekében, hogy szakmai szinten tovább fejlődjenek. Az Erasmus Plus KA3 és Horizon 2020-as eszközeit szorgalmazzák az Európai Történelem házát segítse, hogy az megkönnyíthesse a történelmi párbeszédet migrációval, diverzitással kapcsolatban a tagállamok között. Nézze át az egész életen áttartó tanulás platformját, vesse össze a biztonsági menetrenddel, működjön együtt az Európa tanácsal és az ENSZ szerveivel, a meglévő keretek között működjön együtt ezekkel, végül pedig gondoljon arra, hogy az oktatásba történő befektetés hosszú távú befektetés, és nem hoz azonnali megtérülést. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, thank you for this. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos és nagyon érdekes prezentációt, köszönöm az elemzést, illetve a javaslatát. Ez a mi munkák szempontjából nagyon hasznos. Most pedig következzenek kollégáink kérdései. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoča. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát választották a mai meghallgatás témájának. Rendkívül időszerű kérdésről van szó, és nagyon örülök annak, hogy ilyen kiemelkedő szónokaink voltak ma itt. Támogatnám azt, amit Szarakán asszony, az Inspire igazgatója elmondott. Ő prezentációját saját tapasztalatára építi. Bemutatja, hogy demokratikus párbeszédért hogyan harcolnak egyesek hogyan harcolnak egy jobb társadalomért, ahol lehetséges egyáltalán az ilyesfajta párbeszéd. Gondoskodnunk kell a globális megközelítésről. A civil társadalomnak ebben részt kell vennie. Emellett az egyházak és a nem kormányzati szervek is Kán asszony beszélt a nők szerepéről, ezt hangsúlyoznunk kell. Úgy szintén hangsúlyoznunk kell. A nők szerepéről gyakran megfeledkeznek, főleg az iszlámban, és ügyelnünk kell arra, hogy a nők szerepét jobban erősítsük, főleg oktatás révén. Persze fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi ebben a férfiak szerepe. Hazámban egy teljesen más jelenséggel szembesülünk. Az oktatási rendszerben nagyon sok a nő, feminin. Nekünk azt kell megnéznünk, hogy hogyan vonhatjuk be jobban a férfiakat ebbe a rendszerbe, akkor, amikor a gyerekek oktatásáról van szó. Örülök annak is, hogy az Euróklió egy képviselője itt van ma velünk. Az Euróklió nagyon fontos szerepet töltött be az elmúlt néhány évtizedben, abban a folyamatban, melynek révén a tanterveket denacionalizálták Akkor, amikor az 1990-es években ö, a új országok jelentek meg, ez, új tanterveket állítottak fel, de ezek nem tükrözték a realitást. Közösen megoldást kell találnunk, módot kell találnunk arra, hogy egy olyan légkört teremtsünk meg, melyben normális párbeszédet lehet folytatni. Természetesen most jelenleg mindenki a menekültügyi válságról beszél. Nem akarunk többfajta társadalmat. A folyamatunknak egyre az elején vagyunk. Um, Köszönöm, elnök asszony. Uh nagyon szalad az idő, és el kell nem soká elmennem a regibe, úgyhogy szeretném feltenni a kérdésemet. Christiansen úr, azt idézte a többek között, hogy az európai történelem házát támogassuk a különböző különbözőségekre való rámutatás érdekében. Nos, ez azt hiszem az Európai Parlamentben nem igazán élvez egyetemes támogatást. Egy ilyen testület hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy 500 millió embert oktasson? Elnézést, még várunk kérdéseket. Krásznöveszki úr, köszönöm a szót. Nagyon érdekes volt mindkét előadó nagyon fontos dolgokat mondott. Főleg a nők szerepére gondolok itt. Szeretném ezt kiemelni, mint nagy jelentőségű és alapvetően fontos dolgot. Mert elsősorban ugye a nőket érinti ez a kérdés, és tényleg nagyon nagy a szerepük a nőknek. Kánasszony Előadásában egy nagyon fontos sort emlegetett, vagy vonalat, amit nagyon nehéz megrajzolni, a szélsőség, illetve a különbözőségek elfogadása között kulturális vagy politikai hozzáállás legyen az. Úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, amikor meg akarjuk határozni azt, hogy mi az a radikális elképzelés, amit nem tudunk elfogadni. Mert időnként nehéz a helyzetünk, mert sokszor azt mondják, hogy az apák túl konzervatívak. Én is az voltam, és nem szerettem volna, hogyha az iskola belépett volna. Én egy német egyetemen voltam lengyel oktató, és én is ilyen bevándorló voltam. Sokszor nem értették meg a németek, hogy mennyire fontosnak tartottam azt, hogy a holland kultúrát továbbadjam a lányomnak, mert túl konzervatívnak, túl vallásosnak ítélték meg. Úgyhogy nagyon nehéz ezt a vonalat meghúzni. És a második előadásban, Krisztiánzen úr előadásában is ugyanez a probléma vetődik fel, mert azt hiszem, hogy ön elmondta, hogy hogyan kell történelmet tanítani. De tudjuk, hogy más aspektusok is vannak itt, hogy a nemzetiséget megőrizzük, hogy átadjuk az olasz, lengyel, dán, brit történelmet a generációkon keresztül. És hát vannak kinyilatkoztatások is, hogy, ér, hogy tanuljunk a múlt értékeiből. Néha az a benyomásom, hogy a történelem ilyen fajta oktatása nem a szélsőségek vagy a radikalizmus orvoslása. Mert a szélsőséges radikalizmus definíciója, ami engem illet, az erőszakban nyilvánul meg. A terrorista mozgalmak felé hajlás. történelem oktatásának művészete, amit kritizálok, ez nem az affirmatív oktatás. Ön szerint nem jó dolog, hogyha egy Dán történelem tanár, Dán patrióta, hazafi, én szerintem ez nem ö, zárja ki a másik perspektívát, hogy ugyanakkor kritikusan is tekintsen a dolgokra, de ugyanakkor pozitívan áll a saját ö, értékeihez. Az más lenne, mint valami olyas valaki, aki bizonyos kultúrát, öltözködést, vallást, vallási azonosulást fogad el, vagy szélsőséges, radikális, és fenyegeti a közrendet. És óvatosan kell fogalmaznunk, és óvatosan kell meghúznunk ezt a vonalat, hogy nagy rossz helyre tegyük. Köszönöm. Trüppel kollega. Would like to highlight... Igen, köszönöm szépen. Én is erősíteném azt, amit Szarakán elmondott. Az iszlamisták megfosztják a nőket jogaiktól így a szélsőségeség ellen harcolni kell, világos elképzelés ez. Nagyon sok olyan programunk van, amelyben során ezt a megközelítést alkalmazhatunk. Emellett elhangzott, hogy egy bizonyos társadalom integrális szerves részét képezi a muzulmán közösség is, nem outsiderek, kívülállók. Tudjuk, hogy főleg a fiatalok esetében gondá válik az, ha nem érzik magukat a társadalom szerves részének. Ilyen tekintetben sok munkánk van még. Végül az, amit ön mondott, Krasmodemszki úr, az a vallásszabadság alapvető joga, valamint azon jog között, azon veszély között, hogy extrém legyen valaki, mert akkor lehet, hogy gyűlöletbeszédeket folytat. Véleményem szerint nagyon is meg lehet különböztetni, el lehet különíteni a vallásszabadságot a szélsőségességtől, mert az szélsőségesség az embereket megfosztja a jogaitól. Köszönjük a kérdéseket. Kánasszony, nagyon fontos a nők szerepe, de a civil szervezeteké és a szövet, különböző szövetségeké is. Nem tudom, van-e kollaboráció például, eh, vagy együttműködés ezen szervezetek között, főleg a különböző vallások között eh, az ön hazájában? hogy az ember tisztelt betartsa a többi vallást is, mert ez, ha nem, akkor ez megnehezíti az összes többit. Ami a másik előadást illeti, azt gondolom, hogy a téma rendkívül fontos. Professzor úr ön azt mondta, hogy segíteni kell annak megértésében is, hogy mit jelent a sokszínűség, hogy a történelem hogyan tudta ezt integrálni az idők folyamán, és foglalkozni a múltbeli konfliktusokkal, azt hiszem, hogy ez is elég nagy kérdés. Parancsoljanak, válaszoljanak, kérem. I mean, I really, I think I had one question. Egy kérdést intéztek hozzám közvetlenül. Hangsúlyoznám azt, amit a kollégám, itt az asztal vége felé ülő kollégám mondott. a kulturális nyelvi sokféleség tiszteletben tartása, a vallásszabadság gyakorlása teszi nagyszerűvé Európát. Ezért különbözünk mi a diktatúráktól, az országoktól, akiket kényuralom vezet. Itt demokrácia van, és a kulturális különbségeket tiszteletben tartják. Az ilyen-olyan kisebbségi csoportok a tudják gyakorolni a jogaikat, használni nyelvüket, stb. A szélsőségesség gondolatával kapcsolatban, hát igen, megfogalmazhatnánk azt, hogy pontosan mit jelent ez, de mindenki másképp értelmezi. Nemzetközi közösség milyen sok ideig foglalkozott azzal, hogy megfogalmazza a terrorizmust, kifejezését, van egy fogalmunk, de nagyon nehezen fogalmazták ezt meg. A szélsőségességet a brit kormány úgy nevezte meg, mint az alapvető brit értékek elleni, ellenébe irányuló magatartás. Ez én úgy érzem, hogy szélsőségesség az, ha erőszakkal járunk el, például gyűlöletbeszédet tartunk, ha megfosztunk másokat alapvető jogaitól, feministaként én még a, azt is mondom, hogy ha valaki azt mondja, hogy a nők ugyan nem egyenértékűek férfiakkal a 21. században, az is szélsőségesség lehet. Lehet, hogy 50 év múlva úgy gondoljuk, hogy szélsőségeség az is, hogy a nőkkel, a nők nem egyenjogúak a férfiakkal. A radikalizáció megelőzésével kapcsolatban én úgy érzem, hogy vannak olyan ideológiák, amelyek gyűlöletet erősítenek. A szélső jobb szervezetek és az extrémista szervezetek is ezt a gyakorlatot követik, és erőszakot alkalmaznak másokkal szemben, mert gyűlölnek. Viszont ez teljesen más lapra tartozik, ez nem kulturális sokféleség tiszteletben tartása. Ilyen értelemben különbségtétel teljesen világos. Az a kérdés, hogy más valási csoportokkal együttműködünk-e, zsidó keresztény szervezetekkel együttműködünk, de szekuláris és humanista szervezetekkel is. Ilyen értelemben a munkánk sokféle. Nagyon fontos például számunkra a zsidó szervezetekkel való együttműködés tekintettel az Izrael-Palesztin helyzetre. Minden egyes alkalma, amikor Izrael-Palesztinával kapcsolatban valamilyen probléma felmerül, akkor megerősödnek a különböző érzületek ezekkel a csoportokkal szemben. Ha vannak, történik egy merénylet, például egy, egy brit katonát meggyilkoltak, és akkor a ö, különböző ö, érzületek megerősödtek. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt kivédeni. Emberi jogokat, szabadságot, demokráciát kell figyelembe vennünk. Reméltek megválaszoltam ezt a kérdést. Ez. Köszönöm szépen. Először is talán egy-két dolgot kiemelnék a történelem oktatásáról a társadalomban. Nevezetesen, hogy én is maga a szervezetünk hogyan gondolkodik. Az a feladatunk, hogy a diákok jelenlegi, éppen aktuális tapasztalataira az előttük álló kihívásokra reagáljunk, és ugyanakkor kialakítsuk bennük a történelmi tudatosságot. Ahogy említettem, a célok megtalálhatók minden egyes iskolai This does not mean. tantervben. A történelmet oktatók olyan eszközök, akik bizonyos politikai programot ö, képviselnek. Egyáltalán nem. Mi nem politikai igazságot adunk át. Ö, nem olyan munkát végzünk, mint a szociális munkások vagy a pszichológusok. Nem a tolerancia szintjük szerint értékeljük a gyerekeket vagy a diákokat. Mi profik vagyunk, és célunk az, hogy a lehető legjobban felkészítsük diákjainkat arra, hogy a felnőtt életbe belépjenek. És tudjuk, hogy a történelem oktatása nagyon sok mindent nem biztosít ezen a területen. Azonban megpróbáljuk azt elérni, hogy amikor kilépnek az életbe, akkor például kritikusan tudjanak gondolkodni több oldalról megvizsgáljanak egy bizonyos programot. És így képesek legyenek a jelen és a múlt között állandó dialógust folytatni gondolataik során. Mi a helyzet a, az Európai Történelemházával? Egyáltalán nem arról van itt szó, hogy föntről lefele menő rendszert kell létrehoznunk. Például, ha lenne egy olyan testület, amely a tagállamok között a jó gyakorlatot támogatnák, a befogadás, a sokszínűség terén, ahol meg lehetne ezeket vitatni, és nem az lenne a vége ennek, hogy egy igazságot tudnának felmutatni, hanem hogy be lehessen mutatni azt, hogy az egyes országok hogy találtak megoldást ezekre. Itt érnék át a másik kérdésre. Ma a radikalizáció elkerülésével foglalkoztunk. Ami a párizsi nyilatkozatot illeti, ez felhívás arra, hogy lépjünk. De mint minden... uh, Minden tantervben itt is azt szeretnénk elérni, hogy úgy érezzük, hogy nagyon jó az a hely, ahol élünk, és a történelem segíthet ebben. Azonban néha azt tapasztaljuk, hogy szerintem talán kicsit túl lelkesek leszünk, és az úgynevezett nemzeti ö, narratívába veveszük a kisebbségeket is. Az általam képviselt szövetség erre is nagy hangsúlyt helyez. A nemzetközi oktatóprogramjaink is erről szólnak. Tehát igen, szükség van egyensúlyra. Köszönöm szépen. Uh, just uh, Történelem történelmei. Akkor gyorsan. Ron, két kérdésem van csak. Rövid megjegyzésem inkább, ha megengedik. A történelem szerepe nem csak az, hogy a történelem igazságot feltárja, hanem az is, hogy megmutassa a fiataloknak, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos a történelemben. Kinek volt igaza, és kinek nem, vagy mi volt helyes, mi nem volt helyes. Fontos tehát hogy a fiatalok ráérezzenek, hogy mi az, ami morálisan helyes, mi az, ami fontos, és mi az, ami helytelennek határozható meg utólag. Kánasszony, a mi civilizációnk korábban nem nagyon koncentrált a férfiak és nők egyenlőségére. De ha az emberi jogok mellett tör valaki lányzsát, akkor itt nem lehet félreértés a nemek közötti egyenlőség alapvető fontosságú. Ez lényegi, és ebben a történelem során nagyon sokat sikerült elérnünk. És abban hiszek, hogy más kultúrák és vallások is követik majd ezt az irányt. Köszönöm szépen. Inkább ezek meglátások voltak, mint mondta, mint sem kérdések. Tehát inkább, inkább kommentált, mint kérdezett. Akkor folytassuk. Most megadom a szót Morá úrnak, akinek szintén 15 perce van, és aztán Berzsé úr az UNESCO-ból követi a hozzászólások sorában. Köszönöm szépen, állnok asszony, hölgyeim és uraim! Hogyan tudjuk a kultúrák közötti megosztottságot felszámolni. Biztos vagyok abban, hogy a szavak, amiket használok, kemények lesznek. Franciaországban nagyon súlyos a helyzet, Európában is. Sokkal súlyosabb, mint sokan gondolnák. Európa, és különösen Franciaország egy teljesen példátlan ö, jelenséggel kell szembenézzen. Sok fiatalunk ö, gyalogos katona, talpas katonája lett egy olyan háborúnak, amelyet a radikális iszlám indított el. Ez pedig vágtató radikalizációt indított el az iszlám fiatal körében. Ennek a súlya a szektárium és megosztottság Franciaországban egyre súlyosabb, és mutatja, hogy milyen hatalmas kihívással kell szembenézzünk. Csak akkor tudunk szembenézni, hogyha 60 éve, ez a 60 éves béke azt is jelentette, hogy ö, ö, leengedtük a pajzsainkat. És az oktatási rendszereket most próbára teszi a szektáriunus megosztottság. Néhány gondolatot osztanék meg önökkel abba, arról, hogyan látom a megoldást. A vallási megosztottság az iskolákban, Franciaországban nagyon jól látható. Több esemény is felhívta erre a figyelmet. A 2015. januárosi támadások után nagyon súlyos feszültségek voltak érzékelhetők az iskolákban. Annak érdekében, hogy Tompics a helyzet, a francia kultuszminisztérium csak 200 esetről beszélt, holott szerintem sokkal több történt, csak minden departmanban legalább 200 országos szinten, tehát sokkal több. Sokan örömmel fogadták az erőszakos cselekményeket, mások ugyan elítélték magát a gyilkosságot, de relativizálták annak a súlyát, azt mondván, hogy rám megérdemelték, ami történt. Aztán minden francia megyében egyetlen egy kivétel sem volt, még az egyperces csend idején is felvonultak. Bizonyára tudják, hogy a francia kormány úgy döntött, hogy minden egyes oktatási intézményben egyperces néma csenddel adóznak emiatt. Voltak olyanok, akik ez alatt az egy perc alatt elkezdték énekelni az algériai himnuszt, voltak, akik Allah Akbát kiabáltak ez alatt az egy perces alatt. Egész délutánt betölthetnének az események, de nem fogom elmesélni, azt, csak az utolsót. Szeptember 24-én csütörtökön, Alidel Kebir ünnepén nagyon sok iskolában rengeteg volt a hiányzás a diákok és az oktatók körében is. Nimben volt egy oktató, ez egy kisváros Dél-Franciaországban, aki elmesélte, ez egy szakközépiskola, hogy 500-ból 70 diák volt ott. Ez azt jelenti, hogy 430-an nem mentek iskolába, e, és csak 40 tanár jött el a 70-ből az iskolába. Ezek csak azt tükrözik, ami ma az egész francia társadalomban tapasztalható, főleg olyan estéken, amikor mondjuk a bagrebi csapatok játszanak a foci meccseken, és ezt a televízió közvetítik, vagy hogyha esküvőkre kerül sor, ez is óriási problémákat jelent az ünnepségek során, vagy mint például a Nemzeti Ünnep során, és így föl szeretném hívni mindenkinek a figyelmét arra a tényre, hogy már néhány éve hagyományá vált, hogy minden július 14-én, de remélem tudják, hogy ez a Nemzeti Ünnep, tehát minden július 14-én általában erőszakos eseményekre kerül sor, égetik az autókat, stb. stb. 2015-ben több napig is tartott ez első alkalommal, 17 rendőrséget és csendőrséget támadtak meg. Voltak olyan helyek is, ahol az algériai zászlót tűzték ki a francia helyet. És voltak olyan események is, amelyek a francia közösséget rendkívüli módon aggasztják az oktatás terén, akik ezzel foglalkoznak. Visszatérve az oktatási rendszerre, itt nem csak a provokációról van szó, ahogyan ezt az előbb elmondtam. Vannak olyan tanárok is, főleg történelem földrajz tanárok, akik egyszerűen egy csomó történelmi tényt nem taníthatnak, mert maga a tény, hogy olyan területeket vagy történelmi időszakokat idéznek, amelyekről beszélni akarnak, megzavarják az oktatást, és teljesen lehetetlenné teszik egy kicsit kisebb mértékben, de ugyanez történik például a természettudományok és a biológia oktatása során is. Hölgyeim és uraim, ez a jelenség egyszerűen e, kiszámíthatatlan, és főleg azért, mert ez a táptalaja a radikális iszlám toborzásának, ez vezet a terrorizmushoz. Ezért rendkívül aggasztóak a hivatalos számok. Legutóbb a francia belügyminiszter hozta ezeket a számokat, hogy kb. 2000 embert érint ez. Manuel Vász említette, hogy van egy úgynevezett szürke zóna a januári támadásokat követően tartott beszédében, és itt kb. 3000 személy érintett. Ez azt jelenti, hogy eh, hát bizonyos szempontból ez a ö, maximális érték, azonban ö, ugyanakkor állandóan növekvő maximális értékről van szó ehhez az 5-6 ezer személyhez, akik azonnal képes a francia területen ö, fellépni, ö, akcióba lépni, a szimpatizánsok köre, ezek a szociális hálókon, különböző provokációk keretén belül jelennek meg, főleg a rendőrökkel szemben, olyan személyekről vannak, van szó, akik a szalafista mozgalom tagjai, akik olyan életmódot folytatnak, ami a, nyíltan teljesen más, mint amihez mi szokva vagyunk Franciaországban vagy Európában. És rendkívül nem világos álláspontot képviselve, egyáltalán nem nyíltan nyilatkoznak meg erről, de nem is ítélik el, mármint az erőszakot. Ehhez a több tízezer személyhez nagyon nagy aggodalom kötődik a hatóságok részéről. Hölgyeim és uraim, tudni kell, hogy mi az oka ennek a támpontoknak az eltűnésének. Mert a radikalizáció egyik oka a Franciaországban pontosan ez. Ez már több évtizede folyik. Önök is tudják, hogy az oktatás, a nevelés szerepe óriási volt. Az iskolákon túl ott van az egészségügyi szolgáltatások képviselői, és még a rendőri szervek is kész, kénytelenek ezt az óriási szakadékot megpróbálni áthidalni. Hát nagyon jól tudják önök is, hogy vannak olyan diákok, akik egyszerűen nem tudnak beszélni, írni, nem tudnak helyesen írni az iskolák Ban. Egyre több fiatal küzd azzal, hogy képtelen pontos lenni, képtelen önuralmat gyakorolni, vagy udvariasan viselkedni bizonyos területeken azok a szervezetek, amelyek próbálják ezeket a hézagokat töltögetni, ilyen jellegű közösségek, és főleg olyanok, akik a muzulmán testvérekkel kapcsolatban álló szervezetek, amelyek a fiataloknak olyasmit ajánlanak, ami nem a francia nemzetiséghez való hozzá tartozást jelentik, és akik vallási alapon egy olyan keretet teremtenek, ami kiváltja azt a keretet, amit a francia törvények, illetve a közösségi irányelvek képviselnek. Egy dologra szeretnék most még kitérni. Azt mondják, hogy a radikalizáció általában a gazdasági nehézségekben rejlik nyilván hallották önök is ezt a francia kormány részéről, de mások is beszélnek erről. El kell mondani, hogy a radikalizáció a migrációs családok 80%-át érinti, a magrebből vagy Afrikából származók esetében és 20%-a a középosztályban. Nagyon sokan vannak a közalkalmazottak gyerekei közül, akik átállnak az iszlám vallásra. Itt nem mondhatjuk azt, hogy gazdasági okai vannak ennek. Például egy Dán kutatót idézve azt mondhatnám, hogyha Francia, vagyis Európa déli részén egyes országokban ez jó érv, Dániában egyáltalán nem lehet ezt elmondani, mert minden ingyenes, a, a munkanélküliek kapnak munkanélküli segít, és mindezek ellenére gyakorlatilag Dániában, Franciaországban található az egyik legtöbb dzsihadista. Hölgyeim és uraim, eléggé pessimisták az emberek a Franciaországban, ezen lakosság vonatkozásában, főleg az erőszakot illetően, főleg azért, mert van egy körülbelül száz olyan hely, ahol nehéz fegyvereket tárolnak, és ez borzasztóan aggasztja a hatóságokat. Hát mit lehet tenni? Nyilvánvalóan nem lehet üldögélni a babérjainkon, és elnök asszony, az a vita, amit ma is megszervezett, azt mutatja, hogy a parlament, az intézmények megpróbálnak megoldást találni. Tudni kell azt, hogy a radikálisok toborzásának táptalaja az, ami gyakorlatilag a mi gyenge pontjainkat célozza meg. Azokat az értékeket, amelyek nagyon gyenge lábakon állnak az iszlám értékeivel szemben. Tehát gyakorlatilag olyan kalandról van szó, amiben bizonyos értékek vannak, és a fiatalokat szembeállítják azokkal a dolgokkal, amelyeket mi nem vagyunk képesek megvédeni. Hát hogyan lehet erre reagálni? pedig masszívan folyik a toborzás a börtönökben, az interneten, a különböző szent helyeken. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, mindenkinek a saját helyén, és itt az intézményeknek kell elsősorban lennie, határozottságról tegyünk tanúbizonyságot, hiszen csak határozottan tudjuk visszaszerezni azokat az érzékeket, amelyekre továbbra is büszkéknek kell lennünk. Például emlékeztetni kell a zsidó keresztény gyökerekre hogy visszaállítsuk a tekintét az iskolában, a rendőrségnél, a szülőkkel szemben, a nők, férfiak egyenjogúságára emlékeztetni. Emlékeztetni kell a jogokra, de a kötelezettségekre is. Ezen kívül a kulturális erőfeszítéseket értékelni kell a, először az eszközöket kell megszereznie a fiataloknak, és utána lehet csak küzdeniük valamiért. Végül is a kollektív szellemet kell elősegíteni, kialakulni, és itt emlékeztetnék a sport szerepére. Végül, hölgyeim és uraim, két eseményről szeretnék beszámolni, amit az elmúlt hetek során hallottam. Az első egy francia tanár esete, aki az egyik legnehezebb francia külvárosban oktat, önkéntes volt, 45 éves, és hisz ebben. Néhány nappal ezelőtt elmesélte nekem, hogy egy magreb eredetű fiatal ment oda hozzá, és azt mondta neki, hogy nos, igaz, hogy polgárháború lesz hamarosan Franciaországban? Erre azt mondta neki a tanár, hogy de hát mit beszélsz, dehogy is. De, de mondta a fiatal, én hallottam, hogy háború lesz a muzulmánok és a franciák között. A tanár azt válaszolta, erre nem, nem, nem, én tanár vagy, vagyok, nézd az iskolában, a cél az, hogy együtt éljünk, együtt dolgozunk, ugyanabban a társadalomban, stb. A fiatal félbeszakította, és azt mondta, ha provokatívan, hogy nem, mert hogyha kitör a polgárháború, akkor a legegyszerűbb az, hogyha most azonnal meg is ölöm, és akkor nem is beszélünk róla többet. És ezzel hátat fordított, és elment. A tanár, akinek már kiégették az autóját tavaly, rettenetesen pessimista lett, a másodikról csak a sajtóból értesültem. Hétfőn, október 12-én egy kisvárosban egy fiatal diák az iskolába néhány héttel radikalizációja után egy játékpisztolyjal érkezett, és rálőtt a tanárára csak egy golyó érte el, de hát nem halt meg, azt, hogy meghalt, mert úgy nézett ki, mintha igazi lett volna. Aztán, mikor jöttek a rendőrök, akkor teljesen hideg vérrel azt mondta, hogy igen, meg akarta ölni a tanát, mert olyan dolgokat mondott, ami nem igaz. És aztán azt mondta, hogy meg is akarta ölni a rendőröket is. Hát a jó dolog az, hogy nem tette meg, az aggasztó viszont maga ez a terv, és ennek az oka az oktatásban rejlik Hölgyeim és uraim, mielőtt visszaadnám a szót önöknek, a következőt szeretném még elmondani. Nagyon sok európai ország, Hollandia, Németország, Nagy-Britannia azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag nem működik a több kulturális társadalom. Kanadában ezt ugye reci, kölcsönös kompromisszumnak nevezték. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azoknak a kultúrája, akik megérkeznek, ugyanolyan egyenjogúságot élveznek, mint azok, akik ott élnek. Ez csak azt eredményezi, hogy a támpontokat elveszítjük. Készek vagyunk befogadni az embereket, de a saját értékeinket kell szirádon képviselnünk, és csak úgy lehetséges ez, ha ők integrálódnak. Végül is az emberi jogok konvenciója az 50-es években született meg, két tömegmészárlást követően a 20. században. Vissza kell szereznünk tehát ezeket a jogokat, amelyeket védi az vallásszabadságot, a szólásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot. Sajnos a saját értékeinket próbálják most ezek a radikalizálódottak felhasználni ellenünk. Úgyhogy ha mindenki a saját helyén, főleg önök az választottak, én, aki ügyvéd vagyok, a bírák, a politikusok nem döbbennek rá arra, hogy milyen súlyos dolog az, ami fenyeget minket, akkor össze fog omlani a társadalmunk, és azt hiszem nem kell emlékeztetnem önöket a történelmi precedensekre. Ezek a dolgok néha egy-két hónapon belül, sőt egy-két héten belül bekövetkeznek. Grazie di questa. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon kemény emlékeztetőt még akkor is, tudom, hogyha tudom, hogy ez tényeken alapul, ismerjük ezeket a tényeket Franciaországból, és nem csak Franciaországból, hanem a különböző más kultúrában is meg kell keresni az értékeket, ez már egy összetettebb kérdés. Akkor el lehet kerülni az ilyen eseményeket, még akkor is, hogyha értem, hogy milyen okoknál fogva aggaszt, tartja aggasztónak a helyzetet. Nyilván nagy a kihívás előttünk, és több eszközre van szükségünk, hogy szembenézhessünk vele. Most pedig Perzsé úr kap szót az UNESCO képviseletében. Nyilván a kultúrák sokszínűségét fémjelző UNESCO egyezmény tükében is. Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Ahogy önök is, én is úgy érzem, hogy, hogy az UNESCO-t és 191 tagállamát is érintő nagyon fontos kérdésről van szó, ezért örülök, hogy eljöttem. Világos, hogy senki sem születik radikális, radikálisként, sem, sem a szélső jobb, sem a szélső bal oldalon. Az emberek a történelembe születnek, és Európa jól tudja, hogyan lehet, hogyan meg, hogy egész társadalmak radikálozódnak agresszióra. Különösen akkor, hogyha a háborús úszítók lefolytják a média szabadságát, a sajtószabadságát és a közbeszéd szabadságát. Látunk erre régen példát Európában is. Megpróbálom elindítani a diát, diavetítőt. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because... Azt hiszem, hogy a számítógépről kell vetíteném. Hogyha megnézzük, hogy van fest a radikalizáció folyamata, az emberek nem úgy születnek, hanem meggyőzik őket az erőszakos cselekmények a helyességéről és szükségességéről. Itt a társadalom hatása nagyon fontos. Tehát biztonságot kell teremteni a társadalomban ahhoz, hogy megelőzzük ezt. Az erőszak cselekmény mögött az identitás kérdései járnak, és ez felveti a mediatizáció tényező fontosságát. Beszéltünk a közvetítőkről, iskoláról, családról, börtönökről. Látni kell, hogy a média egy nagyobb közvetítő rész, része. Nem lehet csak a médiát, a sajtót károztatni, csak egy része a, a társadalmi közvetítőknek. Holisztikus módon kell vizsgálnunk a okokat és a válaszokat a radikalizáció tekintetében. E vitában voltak éppen az UNESCO számára, a, meg az Európai Parlament számára is, itt a szólásszabadság értékét kell megvédeni a radikalizáció és a média összefüggésében, tehát a, a magánszféra és a titkosság jogát. Ám ennek vannak határai, tudjuk, hogy a, az Emberi Jogok Egyetemleges nyilatkozatának 28. cikke is megadja azokat a pontokat, hogyan, mivel, amivel korlátozni lehet a szabadságot. Az ICCPR 20-as cikke pedig megköveteli, hogy az államok bizonyos kifejezés formákat tiltsanak a nehézség a radikalizációval az a gond, hogy nem minden közbeszéd, amely radikalizál, határozható meg és kategorizálható ilyenként meg. A kérdés tehát, hogyan egyensúlyozzuk ki és őrizzük meg a sajtószabadságot, a szólásszabadságot a radikalizációval szemben, hogyan tudjuk elkerülni, hogy túlreagáljunk, akár provokatív beszédeket is, hogy nehogy túlreagálva megsértjük a szólásszabadságot. Prezentációmban négy területet érintek. Az első a média, ezt megvittem, mit is értünk a média, aztán a média hatásait, válaszok, és az UNESCO tevékenysége lesz a negyedik része előadásomnak. Megnézik a diát, látják, kicsit sematizált, de jó kiinduló pont. A médiumok nem egy dolog, sok dolgot jelent. A szociális médium, médiát tettem ide, mert az különösen a fiatalságot mozgatja meg, és éppen a fiatalok azok, akik leginkább célpontjai radikalizációnak. Ám a szociális médiák kapcsolódnak más médiumokhoz, mint a sajtó, hírekhez, az információforrása és a szórakoztató médiumokhoz, amely a kreativitás, szórakoztatás, az érzelmekre való hatás forrása lehet. Ami mindenben érdekes lehet, és itt most két médiumra, a, a hír médiumokra, és a közösségi médiumokra. Utóbbi hiteles a, a, a hír ö, médiumban megbiztosítók kell legyen, hogy a propaganda forrása, akkor nem játssza a szerepét. Hasonlóképpen a, a ségi oldalaknak is megvan a maga szerep köze, köre. Ezek nem ö, egymástól szétvált univerzumok, ami a hírmédiumban megjelen, annak hatása az a közösségi oldalakra, és vice versa is érvényes ez. A tudás pedig, amely az, a hírekből származik, behatással van az attitűdökre. Lássuk a médiumok összessége hogyan van hatással az emberek viselkedésére. Van egy KAP formula, tudás, attitűd, gyakorlatok, társadalmi gyakorlat, fej, szív, kéz, ezek egymásra hatása vannak, ám ez nem egy lineáris összefüggés, egy korreláció, és nem is egy irányú. A tudással meg lehet, meg lehet szakítani, meg lehet törni egyfajta attitűdbeli hozzáállást, a hírinformáció támogathatja a közösségi oldalak híreit, és gyengítheti is, és a közösségi oldalak is szervezhetnek kollektívákat jó és rossz ér okok mellett, vagy célok mellett. Tehát K a P, a P a praktisz, vagy az a gyakorlat, cselekvés, az attitűd és a tudás egymásra való hatásait látják az ábrán. Tovább lépve, láthatják, hogy a KAP a radikalizáció és ellenhatások tekintetében Láthatok az összefüggések, erős, mély, gyenge. Különféle médiumok különféle szerepet játszanak ebben az összefüggésben. Ha erős hatásokat keresünk, lehet rövid távú érzelmekkel beszélni, dűs, félelem, pánik. A Charlie Hebdo támadás például bizonyos helyeken dühöt keltett, máshol ünnepelték az azonnali reakcióban. Ha egy másik paradigmát vizsgálunk, a gyenge médium hatások körében nagyon sok kutatás mutatja, hogy a médiumok nagyon nem változtatják meg az emberek viselkedését, inkább annak megerősítését keresik az emberek a médiumokban. amiben úgy is hisznek. Ha vannak más tényezők, amelyek hatással vannak a radikalizációra, akkor hát látod, nagyon komplex az összefüggés. További, a közvetett hatásokat vizsgálva, ezek, ezek több lépésben levő folyamatban hatnak, más és más médium, más és más hitelességgel és hatásmechanizmussal bír. Ezek a középtávú hatások. Itt a tanárok, a családok, véleményvezérek hatalmas szerepet játszhatnak, értelmezve a médiumok információit, és ez a, ez a diffúzió szakasza. A napirend meghatározása, az agenda setting nagyon fontos szerepkör. ezek pedig elvezetnek a, a mélyebb média hatásokhoz, a médiakultúra hatásaira. Ezek társadalmi csoportokra különösen hatás vannak, amelyek sűrű médiumú eh, társadalmi csoportokban élnek, ahol a közösség identitás fejlesztik ki, eh, itt lesznek a szubjektívukat, eh, mártír, nacionalista, liberális címkéket aggatva magukra, fiatal, lázadó tinédzser, aggódó szülő. Ezek azok a kategóriák, amelyeket a médiakultúrában meghatározhatnak. És aztán ezek a keretek, ezek a, a frémek határozzák meg, hogy mi számít mainstreamnek és mi alternatívnak. Ennek is mély hatása vannak, hiszen nagyon sokan, nagyon sok fiatal eleve mainstream ellenes szubjekt pozíciót keres és mindezek, ezek a hatások a radikalizáció mellett hatnak, vagy az ellen is hathatnak. Azt, hogy nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy, hogy egy az egyben megfeleltethetők egymásnak ezek az elemek. Tovább lépve, világos az is, hogy a média hatások egymással kihívó üzeneteket is, versenyüzeneteket is hordoznak különféle cselekvések és hatások összefüggéséről kell beszélni. Minél hamarabb foglalkozunk a média kérdésekkel, a radiokeráció ellen harcban, annál jobb, mielőtt még jobban kicsúszik a kézből mindez. Négy fő válasz adás határoztam meg, amelyek általában megszületnek. Az egyik az a blokkolás, eltávolodás, kultúra középár beszéd, ellenkommunikáció, valamint a média erősítése. Ezekről mondanék néhány szót általában véve. A következő oldalt kérném szépen. A védelmi paradigma. Itt a tartalom blokkolásáról van szó, főleg az interneten. Ez a stimulust fogja enyhíteni a nehézség az, hogy az üzemanyag ellátást csökkentjük, de ez csak rövid távú tűzoldás. A blokkolás nem annyira hatásos, mint ahogy azt gondolják. Továbbá eléggé költséges így korlátozni a kormányok, vállalatok számára költséges ez. Ha előzünk valamilyen tartalmat az internetről, akkor ez ösztönző lehet az emberek számára, hogy megkeressék azt. Ha technikai akadályok vannak, akkor lehet, hogy az adott terület majd a Deep Webben fog felbukkani, és azt a biztonsági szakembereknek még nehezebb megfigyelniük. Tehát mindennek megvannak az akadályai. Vannak további kockázatai is ennek a védelmi paradigmának. Ezt meg lehet erősíteni a közvetítőkre, az internetes cégekre kihatással lehetünk, de ez cenzúrát jelent, és nem valós tartalmat. A kockázatokat mindig enyhíteni kell, de bonyolult kockázatokról van itt szó az államnak ki kell egyensúlyoznia a biztonságot a véleménynyilvánítás szabadságával. A köztes szereplők által játszott szerep is fontos. Ennek itt figyelembe kell venni, hogy az ensz vannak iránymutató elvei erre vonatkozóan. Kérem a következő oldalt, itt vannak a jogok, az köztes szereplőknek is tiszteletben kell tartani bizonyos jogokat, és tovább lépnék a következő oldalra. Az ENSZ úgy gondolja, hogy a párhuzamosság esetében az embereknek megvan a választási lehetősége. Ha védeni szeretnénk az embereket, akkor egyrészt a véleménynyilvánítás szabadságát kell védeni, és ügyelni kell a paradigmákra. Új narratívákra kell odafigyelni, és tudni kell ezekre válaszolni. Ami a felhatalmazást illeti, azt, hogy erőteljes helyzetbe hozzunk bizonyos szereplőket, itt megemlíteném, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az egyéneket, főleg a fiatalokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a saját azonosságuk mesterei legyenek, a kezükbe legyen. A pornográfiához hasonlóan a radikalizmus is ugyanúgy megpróbálja őket manipulálni. Ezért kell a fiataloknak tudni megérteni a médiát. Van erre vonatkozóan szakirodalom, amely a kultúra közé párbeszéd fontosságára utal harmadsorban. Az aktív kommunikáció, amelyet erre válaszul adunk, ez is segítheti a fiatalokat abban, hogy a gyűlölettel szemben ellenálljanak. Párbeszédre van szükség, már említettem, és itt az utolsó sorban is szerepel a Respect Zone kezdeményezést civil bevonás ilyen kérdésekkel foglalkozó dolgokba. Azért itt is óvatosan kell eljárni az ilyesfajta kommunikációban, mert uh, the crowd can sometimes chill legitimate ügyelni kell arra, hogy ne bumeránk hatást érjünk el, mert ha fizetett, akkor ez előfordulhat. Az információs harcok esetében lehet, hogy nem lesz hiteles az ilyesfajta kommunikáció, és hogyha vannak ilyesfajta kom- kampányok, akkor ügyelni kell arra, hogy ezt ne az újságírással tévesszük össze, hiszen az újságírásnak meg kell őriznie a hitelességét, mert megbízható információkat kell, hogy szolgáltasson. Még beszélnék magáról a médiáról is. A média, a hírportálok azért nem különülnek el annyira a közösségi médiumoktól. Az újságírás rámutathat arra, hogy milyen korlátok között mozognak ők hozzánk képest, és az erőszaknak való kitettségről is leránthatja a leplet. Ha van befogadó média, akkor új narratívákat lehet kidolgozni, melyekkel a fiatalok hallgathatják a hangjukat és gyorsan az UNESCO válaszára is kitérnék. Van néhány kiadványunk, a terem bejáratánál ezek hozzáférhetőek, megtekinthetik. Itt nagyon gyorsan fogok ezen végigmenni, mert már lejár az időm. Egy idézettel kezdeném Irena Bukova, igazgatóasszonyunk, mondja a JUSZ kapcsán, hogy el kell látnunk a fiatalokat a megfelelő készségekkel ahhoz, hogy ellenálljanak, és tudással ahhoz, hogy ellenálljanak a radikalizációnak. Erőteljes helyzetbe kell hoznunk a fiatalokat, mert csak így működhet ez a radikalizmus elleni harc. Van egy projektünk, melynek, amely multidisciplináris projekt, remélhetőleg az Európai Bizottsággal együtt működünk, média, szociális tudományokkal, stb. foglalkozó projekt. Olyan országokra összpontosítunk, ahol a radikalizáció nagy probléma, és itt nemzetközi erőfeszítésekkel fogunk össze, hogy a fiatalok helyzetét erősítsük. Hát lehet, hogy néhány szlájdot át kell ugornom, és akkor rátérnék az eredményekre. Az, a tudást szeretnénk építeni. Ebben a bonyolult képben erre kell összpontosítani, de ehhez meg kell értenünk a tevékenységeket. Emellett a kapacitást kell növelni, a készségeken javítani. Ahhoz, hogy a fiatalok úgy tudjanak viselkedni, hogy kivédik aztán az extrémista tartalmat. A közösségi médiumok is sokat tehetnek közvetlen média kampányokkal, megfelelő a média számára fenntartott új helyeket hozhatnak létre, például az oldalukon. Dióhéjban erről szól az UNESCO projekt, ez a nagy kezdeményezés, amelyen dolgozunk. Végezetül még elmondom, hogy megnéztem a diagnózist, illetve azt, hogy milyen válaszokat fogalmaznak meg általában. Ezeket itt vázolnám, és elmondom, hogy az UNESCO integrált választ fogalmazott meg a radikalizáció kérdéskörére. Hogyan tovább, ez az utolsó szlájdom, rendkívül fontos az, hogy a radikalizációban megszüntessük a média szerepét. Vannak riasztó jelek a migráns ellenes közösségen belül is. Még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a jövőben, de lehető lesznek radikális lépések a menekültekkel szemben. Ezt, e, ennek kell elejét vennünk. A, az emberi jogokat is védenünk kell a válaszainkban Nincs értelme annak, ha úgy járnánk el a radikalizáció elleni harcban, hogy közben megszegjük azt, amiért az emberiség síkra száll értékek tekintetében. És az erőforrásokat megfelelő módon el kell látni, az erőfeszítéseket megfelelő erőforrásokkal el kell látni. Én azt olvastam, hogy az iszlám állam az olajbevételeiből havonta 40 milliót nyer, és ha emellett megnézzük, hogy milyen más jövedelmekre tesz el, tehát 40 millió havonta, mi ez, ha megnézzük, hogy mennyi van azoknak, akik a radikalizáció ellen harcolnak nem késlekedhetünk. Minél többet késlekedünk, annál nagyobb lesz a probléma, és annál költségesebb lesz majd a megoldás is. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen! Arra kérem a kollégákat, hogy tegyenek fel kérdéseket és utána természetesen a szakértő fognak válaszolni. Kérném szépen mindenkit tömören fogalmazzon, ordasszony. Uh, thank you, really... Köszönöm, nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy felszólaltok különösen annak fényében, hogy én írom a jelentést a szakbizottságnak a kultúrak közötti kárbeszédről, oktatás sokféleség értékek címmel. Ezt érintették többen, az dukkalt tárgyalva újra és újra, mint a falba ütköznék sok témát illetően. Nagyra értékelem hozzászólás, hát Szara, hallottam már zöld konferencián az előadását, örülök annak, hogy ilyen fantasztikus munkát végzel hazámban, és hogy itt európai parlamenti kollégáim előtt is elmondtad mondanodat. Én Észak-Nyugat-Angliát képviselem, ezért fontos számomra mindez. Korábban művész, a művészet oktatásban kulturális aktivistaként dolgoztam közösségekben, úgyhogy ez a téma nem csak egy politikai profil ez nekem, hanem ez az életem és a kultúra nem egy, egy állandó dolog. A kultúráról úgy beszélünk, mint hogy egy fix entitás lenne, holott sosem volt az, sosem lehet az, nem is lesz. Sokfélék vagyunk, identitásunk sokféle, sokrétű, a kultúra pedig rész ennek, ez egy fluid dolog. Erre mindig emlékezzünk, amikor tárgyalunk róla. Örömmel hallottam a a prezentációdat a radikalizáció szélesebb összefüggéseiről. Nyáron két hétig Boszniában egy projekten önkéntesen, önkéntesen dolgoztam. Ketten itt van a két fiatal, aki ott volt ebben a projektben. Tegnap kapták meg az Európai Állampolgári Díjat, és Boszniában, Srebrenicában arra beszéltünk, amit Andre, mit tett Andres Brevik Norvégiában. Sosem merül fel a vitákban a szélső jobb radikalizációja. Mindig a, a, úgy beszélünk erről, mint hogyha muz, csak muzulmán dolog volna. Emlékeznünk kell azonban arra is, én uh, Rigida ellen is tüntettem Nagy-Britanniában. Ez a szélső, szélségesebb oldal európai probléma nem lehet csak egy etnikai vagy vallási csoportra rátenni a radikalizáció címkéjét. Örülök annak, hogy, hogy lefolyt ez a vita ma, és amit mondtál, az nagyon fontos része lesz a jelentésemnek. Köszönöm ezért is. Mulțumesc eu. Domnul profesor Krasnoderski. Krasnoderski profesor. Ja chciałem zadać pytanie panu de Montbrial. To było bardzo ciekawe. Köszönöm szépen. Volna egy kérdésem Brian úrhoz. Nagyon érdekes volt az előadása, ugyanis Franciaországot úgy mutatta be, mintha a polgárháború szélén állna. Ha az ember kinyit egy francia újságot, itt egy interjú Finkelkraus úrral, a címe az, hogy Franciaország éppen a széthullás szélén. Ez nagyon érdekes. Úgyhogy a következő a kérdésem. Ha jól értettem, a franciaországi ö, helyzet ö, a gyengeségnek ö, tudható be, tehát a kultúra melletti kiállás hiányának. Meg tudná magyarázni, hogy mi az oka ennek? Ugyanis ön felszólított minket, hogy védjük meg az identitásunkat. Mi az oka az identitás válságunknak? Aztán van egy másik kérdés is. Egy másik fontos francia filozófus, Michel André, kritizálta a menekültekkel kapcsolatos beszédeket, és abban a pillanatban azt mondták, hogy ő a Front National támogatója. Van ennek valami köze a szólásszabadsághoz? Vagy ez az egyik gyenge pontunk, kultúránk gyenge pontja? Hogyan tudjuk ezeket az értékeket megőrizni, ha nem a miénk? Szojdrova. Köszönöm szépen, Szojdrova asszony. merci. Euh, Köszönöm a szót. Szeretnék köszöntet mondani szakértőinknek előadásaikért és ajánlásaikért is. Úgy gondolom, hogy UNESCO úr beszélt a médiák szerepéről. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a sont obligés de contribuer euh, dans la lutte. A társadalmi médiák szerepére, ugyanis a közösségi médiák szerepére fel kell venniük a harcot pontosan ez ellen a jelenség ellen. Kán asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, mert Az a tény, hogy a műzulmán asszonyok a radikalizáció ellen vannak, hogy fellépnek ez ellen. Olyan jellegű információk, amelyet nagyra értékelek. Szeretném elmondani, hogy én is támogatom. Gyakorlatilag ez a fény az alagút végén a remény, hogy sikerül felvennünk a harcot a radikalizmus ellen. Köszönöm szépen. Szeretnénk a bizottság, az Európai Bizottság véleményét is hallani, tessék. Az Európai Bizottság képviselőjét kérném szépen. Utána pedig válaszolnak a kérdésekre. To speak now and to, and to come a bizottság most kommentálná azt, amit hallottunk? Akkor ő most a DG Home Affairs nevében a terrorizmus elleni harc és krízis kezelés főosztályvezetőjeként eh, beszélek. Köszönöm szépen a nagyon érdekes meghallgatást. Első pont, ahogy említették, nem csak egy formája van a radikalizációnak Európában. Több, több arcú ez a fenyegetés. Az Európol is megerősítette ezt éves fenyegetés értékelő jelentésében. Az esetek, incidensek számát illetően a vallási motivált, vallások motivált támadásokban, támadások a negyedik helyen állnak, még a szeparatisták első számú a támadások, vagy tervezett támadás ügyében. Szélsőbb és szélsőbb balos anarchista a második, harmadik, és a vallási motiváció terrorizmus csak a negyedik helyen áll. Az ötödik az, amit Európa-Zaparban egy-egy téma, tematikus terrorizmus, tehát az abortusz ellenesek mondjuk, vagy tehát ez mennyiségi értelemben így áll a helyzet. Minőségi értelemben egyes iszlamista csoportok, különös azok, akik harci tapasztalattal térnek vissza a közelkeletről, azok nagyon súlyos fenyegetést jelentenek. Tehát, mint mondottam, több arcú, több oldalú a fenyegetés. Másodszorban nincs egységes profil. Amit azonban látnunk kell, az az a tény, hogy a fiatalok jelentős része már nem is a nagyon fiatal, aki a dzsihádban belép, nagyon kicsi, nagyon felületes vallási háttérrel bír. Tehát kicsit megvakargatjuk a, a, a felszínt, akkor nem is igazán hitbeli dolgokról van szó, hanem, hogy Kánoszon mondta az elején, valamiféle célt keresnek, élet, az élet értelmét, egzisztenciális kérdésekre választ, és aztán ezek a radikális ö, oktatók egy, egy készen álló gondolati keretet adnak, amely választ ad minden filozófiai, egzisztenciális vagy társadalmi kérdésükre, problémájukra, az integráció kudarcára és minden egyébre. Kb. 20%-a az és arcosoknak átért, akinek nem is volt semmiféle muzulmán háttere. Úgyhogy a bizottságban mi különbséget teszünk az iszlám vallás között és az iszlamizmus és radikális iszlám között, ami inkább egyfajta felmentés, egyfajta felmentés az erőszakra. A válaszokat illetően úgy gondoljuk, hogy az egész biztonsági intézeti lánc, tehát hírszerzés, rendvédelem, bíróságok, börtönrendszer, büntetés végrehajtás kulcsfontosságú szerepet játszik, ám ez nem csak biztonsági kérdés. A radikalizáció magáról a társadalom szól, nem csak egyfajta bűncs elkövetés, hanem van egyfajta soft lába, puha háttere a terezmösnek, ezt a legnehezebb meg átdolgozni. Néhány hónap alatt lehet valakit radikalizálni, ám egy, egy fél nemzedékre van szükség, mire felnő egy új generációja kritikus gondolkodási fiataloknak. Ezért hoztak végzre Európában 2000 szervezet működik hálózatban, olyan, mint amiben Kánasszony is, akik helyben, a terepen igyekeznek felfedni a lehető legkorábban és kezelni a, a csirájában a radikalizációt. Ez a radikalizáció tudatossági központ igen sok jó gyakorlatot határoztak meg, hogyan lehet megragadni korai szakaszában ezt a folyamatot. Aztán a sajtóval kapcsolatban a szabadság kulcsfontosságú. Ám vannak olyan tartalmak az interneten és a közösségi oldalakon, amelyeket nem lehet elfogadni, amely online, az online világban ott van, de az offline sajtóban nem olyan elfogadható, mondjuk az újságárusnál. Tehát ezeket a tartalmakat, radikális propaganda tartalmakat meg kell találni, le kell venni Persze tudom, hogy máshol fölbukkannak megint, de ezek a tartalom, tartalomkeresés nagyon fontos, tartalom levétele. Maguk a vállalatok kell ezt megtegyék, nem ráerőltetve ügyfelek a dolgok, hanem az internetvállalatok és a közösségi uh, hálózatok működtetői kell ezt ellássák. És aztán tartalmakat kell létrehozni, és sokat, mert a, a mennyiség számít. most egy, egy a száz hozzarány, egy moderált, egy, egy mainstream hangra száz radikális propaganda válasz jön, és gyűlöletbeszéd válasz jön. Tehát itt egyfajta cyberbiztonságú kérdés is felmerül, televíziós intézmények, szerkesztőségek, a médiavállalatok naponta kivenek téve támadásoknak. És végül nem utolsó sorban arról is szó van, hogy, hozzá hogy a hír, hírszerzési rendvédelmi szervek hogyan tudnak hozzáférni tartalmakhoz. Itt a titkosítás kérdései merülnek fel. Ezeken a frontokon mindenhol harcolunk. Ha megengednek eh, még egy szót, itt van Pilik kolléganőm a Oktatási és Kulturális Főigazgatóságról, akik az upstream programokban dolgoznak, amelyek e- ezeket a cselekvéseket kiegészítik. Elnézést, nem adok egy percet. Nem, nem adok egy percet. Kérném szépen. Tessék. Thank you very much. Um, yes, I would like to add... Igen, köszönöm szépen. A a kollégám által elmondottakat kiegészíteném bizottságon belül az oktatásért, kultúráért felelek. Köszönöm szépen a felszólalóknak, amit elmondtak. Nagyon érdekes felszólalásokat hallhattam. Szeretnék a párizsi nyilatkozatra utalni, amelyet az oktatásügyi miniszterek fogadtak el idén márciusban. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat széles hatályú, és hangsúlyozza az oktatási és ifjúsági politikák megelőző szerepét, és azt, hogy ezek a területek az alapvető értékeket szorgalmazzák. A nyilatkozat ezt mondta ki márciusban, de emellett toleranciáról, diszkrimináció, e, e, mentességről és a diverzitás előmozdításáról van szó. Ezt hallhattuk is a meghallgatás során. Ez egy válasz, meg kell nézni azt is, hogy a helyi, regionális, nemzeti és európai szinteknek mind-mind megvan a feladatuk ezen a területen. Oktatási szempontból nem csak az iskolai tanulás játszik szerepet, persze létfontosságú szerepet tölt be ebben a folyamatban, de emellett a szakképzés, a felsőoktatás, és a felnőtt képzés is fontos szerepet tölt be a folyamatban, a különböző oktatási szinteket mind be kell vonnunk. Röviden, mit tesz a bizottság? Azzal kapcsolatban, amit az oktatásügyi miniszterek jóvá hagytak. Két fő eljárási területünk van. Egyrészt megpróbáljuk az eszközeinket mobilizálni oktatási együttműködési területeken, szak, van egy szakpolitikai együttműködés, ez egy soft, puha együttműködés, mert egyébként az oktatás tagállami hatáskörbe tartozik, de azért mi is sokat tehetünk. Van is két friss jelentésünk, az egyik jelentés oktatásra és képzésre, a másik pedig az ifjúsági politikák szerepére összpontosít. A bizottság szeptemberben fogadta el ezt a két jelentést, és ha elolvassák, láthatják, hogy a jelentés arról beszél, hogy a befogadás, a sokféleség, illetve a megelőző szerep azok a jellemzők, amelyel az oktatáspolitikát le kell írnunk. A kölcsönös tanulást, a bevált gyakorlatok egymásra való kicserélését, tematikus csoportok megszervezését a feladataink közé sorolhatjuk. Sok mindent tehetünk e, ebben a tekintetben tagállamokkal együtt, és biztos vagyok abban, hogy ez mind jó eredményhez vezet majd, mint a bevált gyakorlatok kicserélése is. Emellett vannak a programjaink, főleg az Erasmus Plus. A jövő évre vonatkozóan meg is beszéltük már a tagállamokkal azt, hogy hogyan tehetnénk is hogy mit tehetnénk, és rendelkezésre is állnak az anyagok, amelyeket terjeszteni tudunk, és amelyekkel bátorítjuk is a hálózatok, a helyi szintű hálózatok egymással való együttműködését, de emellett a tanárcserét is szorgalmazzuk, fizikai tanárcserét, de a virtuális tanárcserét is az e programok révén végül Szeretnénk az európai szintű a civil társadalommal folytatott párbeszédünket megerősíteni, mert tudjuk, hogy az európai szint mellett a civil társadalom nemzeti szintjén is nagyon sok minden történik, és ez önmagában véve is megéri a párbeszédet. Ezt próbáljuk megerősíteni. Mondtam is, hogy van egy éves oktatási és ifjúsági fórumunk jövő héten kerül erre sor. Mm, a Kulturális Szakbizottság minden tagját meg is hívtuk erre. Ott a civil társadalommal fogunk beszélgetni, lesz panelbeszélgetésünk is, ez a Párizsi follow-up, és tártkarokkal várjuk Önöket hétfőn, kedden, jövő héten, hétfőn és kedden. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy hagyta, hogy egy percnél többet beszéljek. Köszönöm szépen én is, köszönjük szépen, és akkor Elnézést, mondja az elnök. Eh, Liver úr, nagyon röviden kérem szépen. Thank you. Uh... Köszönöm a szót. 362 eh, napon keresztül kell koordinálni két eh, szakbizottság munkáját, de bocsánat, hogy így előre szaladtam. Köszönöm, hogy munká, e-, ezt a munkát ezért Elhatároztuk, mivel a barátommal együtt foglalkozunk ezzel a témával, hogy komolyan vesszük ezt a témát. A Charlie Hebdo sok mindenkit meglepett, de hogyha jobban megvizsgáljuk a radikális mozgalom képviselte fenyegetettséget, ott van a, te, a telegráf közleménykutatása, és ott félelmetes számok jelentek meg arról, hogy mennyien szimpatizáltak ezzel. Általában nem a legszélsőségesebb jobboldali közösségek képviselnek ilyen nézeteket. Tehát elismerve Kán asszony munkáját, amiről már hallottuk, és ezt csodáljuk, a szakértőink hogy érzik, hogy lehetne a legjobban meghatározni azt a legfontosabb intézkedést, amit hozni kellene, hogy a maga a muzulmán közösség foglalkozon saját tagjainak radikalizálódásával. Köszönöm. Köszönöm szépen de egy civilizált ember számára a gyilkosság, a bűncselekmények nem lehetnek megoldás és kérem szépen most válaszoljanak a vendégeink. Én kezdjem? Köszönöm. Nem fogok részletekben válaszolni eh, képviselő úr feltett kérdésére, mert túl hosszú lenne. Ami viszont nagyon érdekes, az valóban az, hogy Franciaország olyan helyzetbe került, ami eléggé bizonytalan. És egy szóval talán az az oka ennek, hogy eh, gazdasági okoknál fogva a 70-es évek elején masszív bevándorlást szerveztünk, hogy a növekedést támogassuk, és azt gondoltuk, hogy be fognak integrálódni, akár csak azok, akik Dél- és Kelet-Európából jöttek. Tehát az akkori vezetők nem aggódtak különösebben, mert prosperitás volt, növekedés, és úgy gondolták, hogy hogyha nagy tömegben jönnek be más népek, ők is ugyanúgy beilleszkednek, mint ahogy azt az előző évtizedben tették. Azonban volt egy olyan kulturális probléma, amivel nem fogal foglalkoztak akkor. És hogyha úgy foglalkoztak volna vele, ahogyan én erre utaltam, hogy befogadjuk az embereket, de olyan feltételekkel, hogy alkalmazkodnak a mi életkörülményeinkhez, akkor ma nem jutottunk volna ide. Aztán ott vannak az intellektuelek, akik baloldalról jönnek, felhívják a figyelmet erre, és aztán azzal vádják őket, hogy a Front Nationalhoz tartoznak. Nos, honnan is származik ez? Ön a tényekről beszélt gyakorlatilag a francia elit nem foglalkozik a politikai kérdésekkel, és a bevándorlás, az identitás, a biztonság kérdéseit, ami ehhez kapcsolódik, egy, egyetlen egy pátra hagyta, vagyis a médiákban tilos erről beszélni, anélkül, hogy nem azt játsza el valaki, hogy a Front Nationalhoz tartozik. Ugye ez már be, bekerült a, a francia nyelvbe is. Úgyhogy csak egy dolgot szeretnék mondani, mert már késő van, hogy fordított a helyzet, nevezetesen hogyha visszaszerezzük azokat az állampolgárokat, és ugye vannak baloldali állampolgárok is, akik nagyon erőteljesen képviselik a köztársasági értékeket, főleg a miniszterelnök körében, a tekintét képviselik. Minden olyan intézkedés, amit ön is említett, mert ugye a biztos, bizottság képviselője is említett olyan intézkedésekről, amelyek elengedhetetlenül szükségesek, de végül is, amire felhív, szeretném önöknek a figyelmét hívni, amelynek alapján ezeket az intézkedéseket kell hozni, az, hogy a saját eredetünk, értékeink újra a miénk lesznek. És akkor a szélsőségek ezen fognak elbukni, mert gyakorlatilag a szélsőségekhez pontosan az vezet, vagy legalábbis Franciaországban, hogy az állampolgárok nem amit minden, tehát a mindennapi életük nem jut el a magasabb szintekre, a politikusokig. És hogyha mondjuk veszünk egy egész generációt, vagy egy fél generációt, ö, ö, ha visszatekintünk, hogyha úgy kezelik a kérdéseket, amilyenek, akkor meglátják, hogy teljesen maguktól összeomlanak ezek a választási mechanizmusok. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék én is néhány megjegyzést tenni ahhoz, amit ön mondott. Egy közelmúltban megjelent újságcikkben Kant asszony kollega Diszpesír így fogalmazott. Alapvetően fontos, hogy a diákokat tanítsák arra, hogy kritikusan gondolkozzanak. Hogy állandóan megkérdőjelezzék azt, amit mondanak nekik, vagy amit látnak. Ez rendkívül fontos, mert ezzel képesek lesznek majd bizonyos értékeket megcélozni. Tehát visszatérek az oktatásra, a nevelésre. Én csak azt tudom javasolni, ami tényleg a gyakorlatban már jól működött. Hogy a történelmi oktatást állandó dialógusra alapozzuk a jelen és a múlt között. Például hazámban, amikor keresztes háborúkról van szó, akkor például a friss újságcikkekkel kezdjük a radikálisokról, stb. stb. És aztán utána előre-hátra megyünk az időben, és így lehet inkluzíven oktatni. Aztán a szeptember 11-i események. Nagyon fontos, hogy egy csomó forrást használjunk visszamenőleg is, ezeket elemezzük és megvitassuk. Akkor alakul ki a demokratikus dialógus az osztályteremben. És a tapasztalataim alapján ez nagyon jó, produktív módja annak, hogy a kisebbségeket is bevonjuk abba, hogy ők is véleményt alkothassanak, és elmondhassák azt, hogy tulajdonképpen mi is történik ott az osztály keretein belül. Én így látom a dolgot, és ez a javaslatom. Uh, Köszönöm szépen a visszajelzéseket és a kommentárokat, érdekesek voltak. Szerintem annyi vonható le ebből tanulságként, hogy csak holisztikus megközelítésben lehet, lehet vizsgálni, vannak oktatási, biztonságpolitikai, kulturális elemei ennek a, a kérdéskörnek, a médiumok sokfélesége is ide kapcsolódik. A tudás és a, a társadalomtudományok fontossága ebben rendteletesen fontos. Például a, a bizottság belügyi főigazgatóságának képviselés említette Tehát az információt ki kell ásni, kutatni kell, a kutatóknak át kell látnia. És a Kulturális Szakbizottság e holisztikus megközelésben nagyon fontos szerepet kell játszom. Nagyon súlyos veszély áll fenn ebben a vitában, hogy a fiatalokat általában fenyegetésképpen kezdjük el tekinteni, és nem forrásként, nem ez értékként. És itt egy nagyon dolog elcsúszik. Meg kell találni az eszközöket ahhoz, hogy, hogy lehetőségbe hozzuk a fiatalokat, helyzetbe hozzuk, és ez, ezzel tudjuk megvédeni őket a radikalizáció folyamatához, amely többféle irányból érkezik. És teljesen új terület kezd emelkedni ezzel kapcsolatban, horizonton. Um, Először is szerettem volna az Európai Bizottsági eh, kollégával egyetérteni. Teljes mértékben egyetértek az, amit elmondott, a radikalizáció létezik, és nincs egy egységes profil. Ez mind dokumentummal, dokumentumokkal alátámasztható. Ami a civil társadalmi szervezetekkel való együttműködést illeti, nagyon fontos az, hogy gondoskodjunk arról, hogy ne polarizáljuk a vitát. Nagyon fontos az, mint ahogyan is említette, hogy eh, külön, különítsük el az iszlamizmust az iszlám szélsőségességtől. A muzulmán közösség nem egy homogén közösség. Ha az Egyesült Királyságot nézzük, 3 millió 900 ezer muzulmán él az Egyesült Királyságban, és ők rendkívül változatos tájképet adnak nyelv, kultúra, oktatás háttér szempontjából. Nagyon sok tanulmányt készítettünk ezzel kapcsolatban. Nem lehet homogenizálni a muzulmánokat, vannak jobboldaliak is, baloldaliak is. A vitát így módon nem lehet polarizálni. Nem mondhatjuk azt, hogy ők a másik fél, mert ez nem oldja meg a szélsőséges vitát egyáltalán azokat fogjuk elrettenteni, akiket pedig segítenünk kell. Nem, nekünk az iszlám szélsőségesség ellen kell harcolnunk. Mi a harc közepén állunk, engem naponta fenyegetnek, szalafisták is, pontosan amiatt a munka miatt, amelyet végzek, mert kiállok a demokrácia, az emberi jogok, az alapvető szabadságok és az emberi méltóság tisztelete mellett. Beszéltünk a zsidó és a keresztény értékekről, én nem vagyok sem zsidó, sem keresztény, én muzulmán, muzulmán vagyok, de ugyanezekben az értékekben hiszek nem civilizációk ütközéséről van itt szó. A történelem megmutatta ezt már. Az európai és a muzulmán értékek az esetében látjuk, hogy van közös alap. Nagyon nagy volt az interakció mindig is a korábbi muzulmán világ és Európa között. Az Egyesült Királyságban a kutatók azt mondják, hogy nagyon fontos szerepet töltöttek be a bíróságok a common law kiépítésében, ez volt a nyugati világban, és nem, és ha megnézzük az iszlám civilizációt a 9. századtól, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok mindent tanultunk, például az ókori görög filozófiából az értékek, kultúra, fogalma nem rögzítettek. Ettől el kell távolodnunk, mert történelmi szempontból ez az egész így nem igaz. Globalizált világban élünk, és mint ahogy kolléganőm elmondta, az értékek változnak. A civil társadalmi szervezeteken, mint például az én szervezetem is együtt kell működni, az ilyen szervezeteknek nincs gondja azzal, hogy a nemzeti azonosságukat összeegyeztessék a vallásokkal. Ha elrettentjük azokat, akiket védenünk kell, akkor nem fogjuk megoldani a problémát. Ha megnézem az Egyesült Királyságon belül a különböző szervezeteket, például a szalafista narratívákat támogatókat, hát ők jól finanszírozott szervezetek, főleg a közeket finanszírozza őket az Egyesült Arab Emirátusok és ehhez hasonló országok. A mi szervezeteinket például nem, pontosan azért, mert mi a demokrácia és az emberi jogok mellett szállunk síkra. Nekünk civil társadalmi szervezetekkel kell együttműködnünk nekünk a civil társadalmi szervezeteket kell megerősítenünk, hogy frontvonalban harcoljanak. Vegyenek részt ebben a harcban. Köszönöm szépen. Akkor lezárnám, de van egy megjegyzésem. Nagyon fontosnak tartom azt, amit Kán asszony elmondott most a végén. Létfontosságú. Tényleg létfontosságú az, hogy civilizált világunk értékeire nem mondjuk azt, hogy globálisak így tömben. A sokféleség érték, alapvető kérdés, érték. A kereszténység is sokféle, és így az, az izlám is sokféle. A megalapításokat sokszor általánosságban teszik meg. Egyetértek önnel abban, amit elmondott. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szakértőknek, az Európai Bizottságnak, a vitában résztvevőknek. Nagyon sok mindenre rámutattak ezen kényes témában. Ez egy olyan téma, amely azért az európai térségben mostantól fogva sokunkat, sokat foglalkoztat majd. A Malaya Yousafzai legfiatalabb Nobel békedíjas idézetével zárom. Ő azt mondta, hogy egy gyerek, egy könyv, egy ceruza meg tudja változtatni a világot. Oktatás, formális, informális hozzárulhat a béke, tolerancia és sokféleség erősítéséhez, azért, hogy a gyerekeink pozitív képet kapjanak a multikulturális társadalomról. Itt pontot teszünk ennek a kérdésre, ennek a végére. És van még valami, amit be kell jelentenem. November 12-én a reggel 9-től fél egyig, valamint délután 15 órától lesz két ülés szakunk. Köszönöm szépen a kollégáimnak és az asszisztenseknek a részvételt, és a tolmácsoknak is. Szép estét kívánok, köszönöm.